Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet, és jó kényelmesen helyezkedjenek el a székben, mert megkezdjük az elnökök értekezletét, amely ma valamennyi képviselő számára nyílt ülés. Valamennyi képviselő jelen lehet tehát. Dear colleagues. Kedves kollégák! Kérem foglaljanak helyet. Köszönöm. Áttérek lengyel nyelvre. Megnyitom az elnökök értekezletét. Elmondom lengyelül is, hogy minden képviselő számára nyitott az ülés. Üdvözlöm Rompoy ülött, a tanács elnökét, Sefkovics biztos úrral, aki az Európai Bizottság alelnöke. Köszöntöm Önöket tehát az Európai Parlamentben. Ügyrendi kérdés? Álvaro úr parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Kérem tájékoztatásképpen el tudná nekünk mondani, hogy miért választották a mai ülésre ezt a formát és Rompoy urat miért most hívták meg? Általában ugye a plenáris ülésekre szoktuk meghívni Rompoy urat, ahol eleve mindenki jelen lehet. A mai ülés formátuma és az, hogy Rompoly elnök úr jelen van, azért van így, mert ő be fog számolni nekünk a tanács üléséről, a tanács következtetéseiről, szerettünk volna a pénteki tanácsülés után minél hamarabb egy hasonló ülést összehívni. Ha megvárjuk vele a plenárist, akkor még túl sokat kellett volna várnunk. Egyszer már volt el egyébként precedens, mármint az ellenkezőjére, hogy a tanácsülés után három héttel sikerült csak az elnök úrral konzultálnunk. Szerintem ennek nincs értelme, addig csomó dolog történik és már nem aktuális az információ. Tehát azért hívtam egybe ezt a mai, ülést, hogy minél gyorsabban tudjunk reflektálni a pénteki tanácsülésre. Ma kedden ez megejthető volt, ennél hamarabb nem is lehetett volna, így mindenki friss információkat kap, és minden képviselő számára ugyanolyan lehetőség van belehallgatni ebbe az ülésbe, és egyébként a mai napirendünk ugyanolyan lesz, mint ha a plenárison lennénk, csak nem vártuk meg a plenárist. Ez tehát az ok. Herzog asszony, én is ügyrendi kérdést szeretnék föltenni. Az elnökség miért nincs jelen? A magyar elnökség hol van? is an uh, uh, answer as usual. Jelenleg az elnök úr az Európai Tanács elnökének a beszámolóját kívánjuk meghallgatni. Amikor a tanács elnöke beszámolót tart, eddig sem volt jelen az elnökség, a tanács elnöksége. Nem akarjuk az intézményeket végtelenségig keverni. Nagyon nagy tisztelettel adozunk a magyar elnökségnek, de ennek az ülős, ülésnek ez a formája, itt kifejezetten a tanács elnökével ülünk le. Ez a tipikus, szokásos eljárás. Köszönöm. Még egy ügyrendi kérdés? Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanácsi Ülés előkészítésekor február másodikán délután a napirenden szerepelt például az energia és az innováció témája. Az Európai Tanács elnöke, ha jól láttam, a levelében ugyanezen a napon, február másodikán írt a tagállamoknak egy levelet, hogy egy új napirendi pontot fölvegyenek a programjukra, a gazdasági növekedés, ez is egy óriási téma, de a parlamentet erről nem tájékoztatták. Az a kérdésem, hogy politikailag hogyan tudjuk az Európai Tanácsi Ülés politikailag előkészíteni vitával, hogyha arról se tudunk, hogy mi van a napi renden. hogyan tudtunk volna információt szerezni erről a napirend rendmódosításról, és elnök úr, még azt szeretném javasolni, hogy a tanács elnöke velünk együttműködésben készítse elő az ülést. Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit arra, hogy ne tegyen fel kérdéseket az ügyrenddel kapcsolatban. Az Európai Tanács elnöke ül önök előtt, minden kérdést fel lehet neki tenni, és az Európai Parlament képviselői minden témáról feltehetnek kérdéseket az Európai Tanács elnökének. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy ne tegyen fel több ügyrendi kérdést. Köszönöm szépen! Elnök úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy visszatérhetek az Európai Tanács csúcstalálkozója után néhány nappal, és beszámolhatok az Európai Parlamentnek a szerződéseket teljesen tiszteletben tartva, tartva a plenáris ülésen is lehetőség lesz vitára. De köszönöm szépen az elnökök értekezletének az ülés megszervezését. Néhány nappal az Európai Tanács ülése után egy olyan témával szeretném kezdeni, ami foglalkoztat bennünket, Egyiptom, illetve ez a térség, az Európai Tanács ezt a pontot a kairói lázongások utáni első csúcstalálkozóján beszélte meg. Elfogadtunk egy politikai nyilatkozatot Egyiptom és az észak-afrikai térség kapcsán. Történelmi lépésre került sor, váratlan lépésre, és az emberek a békéért küzdenek, illetve a szociális igazságosságért. A tereken vívták ezt a küzdelmet, és ez közel áll hozzánk. Elítéljük az erőszakot az Európai Tanács nyilatkozatában, és felszólítjuk az egyiptomi hatóságokat arra, hogy ne nyomják el az egyiptomi népet el kell, hogy kezdődjön a békés átmenet időszaka. Eltökeltek vagyunk abban, hogy az Európai Unió támogassa a demokratikus változásokat, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat, a pluralizmust és a szabad választásokat. A jövőben hatékonyabban szeretnénk a régió országait támogatni, azokat az országokat, amelyek gazdasági és politikai reformokat szeretnének megvalósítani. Megkértük a külképviselőt arra, hogy szintén biztosítsa ezt a térséget az Európai Unió támogatásáról. Ezek a váratlan események különböző nyilatkozatokat eredményeztek. Minden egyes esetben azonos volt az üzenet, támogatjuk az alapvető reformokat és a politikai rendszerek átalakítását a nyilatkozat, amelyet elfogadtunk, szintén konszolidálta ezt az üzenetet. Át szeretnék térni még a belső jellegű témákra is. Saját kezdeményezésemre egy ideje tervezünk egy projektet, és ezek nagyon fontosak az európai gazdaság közép és hosszú távú fejlődése szempontjából. Nagyon fontos a közvetlen válságmenedzsmentről a hosszú távú strukturális reformokra áttérni. Az energia és az innováció voltak a legfontosabb témák. Ezek a növekedés előfeltételei illetve az Európa 2020-as stratégiának is kulcsfontosságú elemei. Erőteljes stratégiai lendületet szeretnénk adni a folyamatnak. Egy teljes mértékkel működő energiapiacon, ahol az elektromos, illetve gázhálózatok össze vannak kötve, illetve a közös kutatási térség megvalósítása is rendkívül fontos Európában. Ami az energiahatékonyságot illeti, le vagyunk maradva egyenlőre a kitűzött céloktól a 20%-os csökkentés 2020-ig területén, és az USA-tól, illetve Kínától is le vagyunk maradva ezekben a célokban. Az elmúlt héten Szintén eh, foglalkoztunk a megvalósítási jelentése. Nagyon jó volt az együttműködés a tanács és a bizottság között, és Sefkovics alelnök úr többet fog szólni majd az innovációról. Beszéltünk a gazdasági helyzetről csúcstalálkozón. Az európai gazdaság kilátásai jelentős mértékben javultak az eurózóna országaiban, azokban az országokban is, amelyek nehézségekkel küzdködtek a gazdasági mutatók optimisták. Az elmúlt héten hozott döntések, amelyeket közösen hoztunk, illetve az egyes kormányok döntései kifizetődnek. De még mindig nagyon sok házi feladatunk van egyelőre nem lehetünk elégedettek és önelégültek. Le kell vonjuk a következtetéseket a válságból. Nagyon fontosnak tartjuk az átfogó csomag elfogadását márciusban. Szeretnék kitérni arra, hogy mik a legfőbb elemei ennek a csomagnak. Először is az erőteljes gazdasági kormányzás, a gazdasági kormányzás, illetve bizottsági jelentés után, és a jogalkotás megvalósítása. A második pont konkrét javaslatok az átmeneti facilitási eszköz kapcsán, és nagyon fontos a megfelelő támogatás. A harmadik feladat az európai döntések az állandó stabilitási mechanizmus szempontjából szintén fontos, hogy megvalósuljanak. Reméljük, hogy az önök véleményét is megkaphatjuk március 24-25 előtt, a csúcstalálkozó előtt. A negyedik pont Görögországban és Írországban a meglévő programok implementációja, az ötödik pont pedig az eurózónában a költségvetési intézkedések és növekedési intézkedések megvalósításai, és egy nagyon fontos stressz, stressz teszt megvalósítása a banki ágazatban. Minden pontokban úgy döntöttünk, hogy megfelelő irányban haladunk, illetve mandátumot adtunk a különböző intézményeknek és határidőt, és az Európai Tanács a teljes csomagot március 24-én és 25-én fogadja majd el. 17 eurozone. A 17 eurozóna tagállam államfői, kormányfői azt is megvitatták, hogy hogyan lehetne erősebbé tenni a gazdasági konvergenciáját, hogyan működhetnek jobban együtt a nemzeti politikák a konvergencia érdekében. Az éves állam költségvetési hiány csökkentése és a közös vizsgálata ezeknek a költségvetéseknek, illetve a közös valuta több együttműködést kíván tőlünk. A tagállamok most már érzik, hogy a makroekonomiai felügyelet mellett a gazdasági irányítás területén is több együttműködésre lenne szükség. Ez új irányokat szab ki nekünk. Új politikai elkötelezettségeink vannak, ezeket azonban át kell ültetni a gyakorlatba. Milyen területeken, milyen eszközökkel, milyen korlátozásokkal. Hogy ezt megvizsgáljuk, megkaptam a mandátumát, mandátumot a tagállamok miniszterelnökeitől, államfőjétől, hogy ö, kutattassam meg, hogy a szerződés alapján márciusig mit lehet tenni. Az jelentésemet majd a bizottság elnökével együtt fogjuk benyújtani. A nem euró tagországokkal is együtt kívánunk működni. Az eurozóna tagállamai pedig március közepén vitatják meg majd ezt az anyagot. Nem volt konkrét javaslat arra vonatkozóan, hogy mi történjen. Ahogy Londonban is elmondtam három héttel ezelőtt, a gazdasági irányítás koordinációja nem azt jelenti, hogy glájssal tolunk, hanem azt, hogy a különbözőségeket egy irányba tereljük. Meggyőződésem, hogy egyre több területen tudunk majd megegyezni, még március közepéig is. Ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy az euró továbbra is nagyon erős valuta, őrzi értékét, infláció 10 éves távlatban mindössze 2%-os, és az eurozóna egyenlege, mérlege pozitív. Tehát az eurózóna pénzügyi stabilitása megőrizhető, különösen az Európai Tanács márciusi ülésének döntéseivel. Ez egy fontos lépés lesz a jövő irányában. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Maros Sefcsovics alelnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Európai Unió tisztelet, a elnöke, tisztelt képviselők. Először is szeretném továbbítani Barrózó elnök úr elnézés kérését, aki sajnos nem tudott ma eljönni, hiszen államfők hosszú tá- tehát államfőkkel találkozik most, ezt nem tudta sajnos ezt a programját átalakítani már, mert nagyon régóta meg volt beszélve. Az elmúlt pénteki tanácsi következtetésekkel kapcsolatban szeretnék én is felszólalni mert az európai gazdaság és az Európai Unió jövőjével kapcsolatos nagyon fontos kérdésekről volt szó, az energiáról, az innovációról és a gazdasági kormányzásról is. A gazdasági fellendülés, a növekedés, illetve a munkahelyek teremtése nagyon fontos cél, ennek érdekében próbálunk intézkedéseket hozni, ezekről volt szó. Nagyon fontos, hogy az energia és az innováció területén is világos határideink legyenek a döntéshozatalra, és ez a döntéshozatal a jövőbeli gazdasági kormányzás kontextusába kell, hogy helyeződjön. Idén először lesz egy olyan éves növekedési felülvizsgálat, amely beindítja az európai szemeszterek programját. És ezt túlmenően most fogjuk végrehajtani a gazdasági kormányzás csomagját. Az Európai Unió a lehető legjobban szeretné megerősíteni a gazdasági kormányzást, különösen, de nem csak az eurozónában, és szeretné versenyképességét, valamint az, a, a méltányosságot növelni, aminek remélhetőleg a növekedésre és a munkahelyteremtésre is fontos hatása lesz. A három intézmény együttműködésére van szükség ehhez. A tagállamok felvállalták azt, hogy nagyon átfogó menetrendre van szükség, és több összefogásra a gazdaságpolitika területén, hogy versenyképesebbek legyünk. A gazdasági kormányzásról. Az Európai Tanács nagyon hasznos módon felkérte az ECOFIN tanácsot, hogy már márciusban az általános iránymutatásokkal kapcsolatban jussanak megegyezésre. Június végére várható erről a végső megegyezés. Az Európai Bizottság reméli, hogy a tanács a parlament javaslatait is figyelembe fogja venni, referenciaként fogja a javaslatokat tekinteni, és Herman van Rompuy úr is ugyanígy fog hozzáállni ehhez az ügyhöz. Az Európai Bizottság a lehető legtöbbet meg fogja tenni, hogy a két jogszabályalkotó kar közötti együttműködést elősegítse, és közben felismeri a saját szerepét is. Az egyik a kezdeményezés, a másik a javaslatok benyújtása. Az Európai Tanács ezen túlmenőleg a következő márciusi programát is meghatározta. Itt a strukturális reformok és az adóügyi konszolidáció a fő prioritások. Hangsúlyozzuk, hogy ezek nem csak a stabilitás és a konvergencia programok miatt, hanem a nemzeti reformprogramok miatt is fontosak. Ezért a strukturális reformok és az adóügyi konszolidáció az EU 2020-as stratégia kontextusában tekintendő, és együttműködésben azzal, hogy megpróbáljuk a, a kutatást, az oktatást, a zöldebb gazdaságot és a gazdasági növekedést is elősegíteni. Az európai szemeszter végrehajtása és az éves növekedési felülvizsgálat, az Európa 2020-as stratégia mind együttműködnek azért, hogy fenntartható növekedést tudjunk elérni. A szorosabb gazdasági koordináció az euró területen szintén a versenyképesség növelésének a céljával fog megtörténni. A gazdasági politikák koordinációja is ezt célozza. A, az Európai Bizottság ezt olvasta ki a tanácsi következtetésekből, illetve azt, hogy az ország, az eurozóna országainak is meg kell elősíteni a gazdasági öm, növekedést, és a, az együttműködést a felügyelet területén, és hogy ez mind a szerződés értelmében fog megvalósulni. Tiszteletben fogják tartani az egységes piacot, és nem fogják kizárni azokat az országokat sem, akik nem az eurozóna részei. Hadd legyek itt világos. Nincs olyan kompetencia, amit visszavonnánk az Európai Unió intézményeitől. Az Európai Bizottság üdvözöl minden olyan kezdeményezést, ami a gazdasági koordinációt megerősíti a konvergencia és a versenyképesség növelése érdekében. Tökéletes kompatibilitásra van szükség itt is a szerződésekre. Hogy Barózó is, úr is elmondta múlt héten itt ebben a házban, a szerződés megfelelő keretet biztosít azoknak az eszközöknek, amelyekkel el lehet mélyíteni az, a gazdasági kormányzás felgyorsítását ahogy az Európai Tanács elnöke Van Rompuy úr mondta, szorosan együtt kell működni az Európai Bizottság elnökével, hogy a márciusi Európai Tanácsi Ülést előkészítsék. Kötelezettségvállalásra fog sor kerülni, hogy az asztalon lévő ügyeket előmozdítsuk, és felgyorsítsuk az Európa versenyképességének a fejlődését. Ezt a szerződés keretein belül kell természetesen megvalósítanunk, ezért az Európai Parlament szerepét is tiszteletben tartjuk. Most pedig hadd térjek az energia és innováció területére. Mind a kettő alapvető fontosságú az európai 2020-as stratégia szempontjából és a fenntartható növekedés, valamint a versenyképesség növekedése szempontjából igen lényegesek. Az energia és az innováció két olyan terület, ahol a közösségi megközelítés, az európai dimenzió nagyon sok hozzáadott értéket adhat. Az első energiáról szóló Európai Tanács kulcsfontosságú célokat határozott meg. Azokra a területre tekre mutatott rá ez a tanácsülés, ahol erősebben kell koncentrálnunk. Az energiahatékonyság, a belső piac és a kutatás ezek a területek. Ezeket kiegészíti az energiapolitika külső dimenziója, ahol most már az Európai Uniós tagállamok megállapodtak, hogy a külső energia megállapodásaikról információt fognak közölni egymással. Az energiahatékonyság jav, javítása is nagyon fontos, a vállalkozások és az a egyéni felhasználók számára is csökkenteni kell az árakat, csökkenteni kell a széndiokszid kibocsátást és növelni a hatékonyságot, különösen a közférában. A belső piac ö, megerősítése a az ellátás biztonsága szempontjából is különösen jelentős. És nagyon fontos, hogy a belső piac véglegesen megvalósuljon 2014-ig, ezért az európai jogszabályalkotást fel kell erősít, fel kell gyorsítanunk, és a technikai határokat, a technikai akadályokat le kell bontanunk. 30 millió euró kell arra szánni, hogy lehetőséget kapjanak a fogyasztók arra, hogy olcsóbb szolgáltatót válasszanak. Ezen kívül a megfelelő finanszírozási eszközt is meg kell találnunk, hogy egyetlen tagállam se szigetelődjön el 2015-re az Európai Energiahálózattól. Ezért infrastruktúra fejlesztésre van tehát szükség. Újból megerősítjük azt, hogy a fenntartható technológiák és a, a az intelligens hálózatok, az intelligens városok és a zöld energiák, a megújuló energiák területének fejlesztése az, azok a területek lesznek, amelyekre összpontosítani fogunk. Az Európai Bizottság a külső energiapolitikáról az év hátralévő részében egy dokumentumot fog benyújtani. Az Európai Bizottság az innovációt az Európa 2020 stratégia központjába helyezte. A bizottság Számos ambiciózus és közös célt határozott meg. Most a célunk az, hogy tovább lépjünk, és konkrét célkitűzéseket határozunk meg, és ezeknek megkezdjük az elérését. Az Európai Parlament javaslatait is üdvözölnénk ezen a területen. Stratégiai megközelítésre van szükség az innováció szempontjából, ahol ez a határokon átnyúlóan valósul meg. És nagyon örülünk annak, hogy a tanács is csatlakozott ehhez a gondolatunkhoz. Nagyon fontos, hogy Európa a kutatásfejlesztés területén továbbra is vonzó legyen a beruházóknak. Ez azt jelenti, hogy a szellemi tulajdonjogok területén hatékonyabbnak kell lennünk, a közbeszerzések területén is fejlődnie kell, hogy ez az innovációt um, elő tudja mozdítani, és nem szabad, hogy túl sok legyen az administratív teher. Az is nagyon jelentős, hogy a digitális tartalmak és szolgáltatások belső piaca is megvalósuljon. Az Európai Tanács és a bizottság ezeket is támogatja, és végül, de nem utolsó sorban egy tomról, amelyről az Európai Tanács elnöke más szólt. Holnap a tunéziai és az egyiptomi helyzet is a bizottság napirendjére kerül, és hogyha valamilyen következtetésre jutunk, vagy illetve önöknek vannak megjegyzései, akkor azt örömmel veszük. Uh, Politikai frakciók nevében megadom a szót a felszólalóknak. Dol úrnak először. Elnök úr, kedves kollégák, az Európai Tanács tisztelt elnöke, kedves Herman van Rompuy, kedves Sefcsovics alelnök úr. Az a benyomásunk az elmúlt tanácsülésről, hogy három kulcsszót szót használtak, optimizmus, az energia és az innováció kapcsolatában, kötelezettség a kormányzás tekintetében és aggodalom Egyiptom miatt. Először az energia. A 27 tagállam azt jelentette ki, hogy 2015-ig egy tagállam sem maradhasson elszigetelt ezen a területen, hogy energiabiztonságát ne fenyegethesse egy külső hatalom. Én csatlakozom ehhez az ambícióhoz, és örülök annak a döntésnek, amely megpróbálja elérni azt, hogy ne csak egy ilyen stratégiai területen ne szigetelődjenek el a tagállamok, hanem az Európai Unió se legyen túlságosan függő az energiaellátás területén. A tanács előtt én is elmondtam, hogy az energia és az innováció területén, mint annyi sok más területen is, a több Európára van szükség, nem feltétlenül csak több támogatásra. És ismét szeretném önöket erre emlékeztetni. Pénteken a nemzeti vezetők az energia belső piacáról is szóltak. Azt mondták, hogy ez a legkevesebb, amit tehetünk, mert a tagállamok azok, akik a szabályokat meghatározzák. És ezért nem csak normális, hogy ők valósítsák ezt meg mondjuk az energia területén és a stabilitási paktum területén is, tehát alkalmazni kell a szabályokat. És tisztelt alelnök úr, azért is szeretném emlékeztetni önt, és ön is kell, hogy emlékeztesse a tagállamokat, hogy ha a tagállamok nem tartják be a szabályokat, akkor bíróságra fogjuk őket vinni. Most az energiáról. Üdvözlöm a tanácsot azon döntését, hogy egy előrelépést sikerült elérni a fel, megújuló energiaforrásokba való beruházásokba, illetve a biztos és fenntartható és alacsony széndiokszid kibocsátású energiákba. Ide tartozik a nukleáris energia is. Az Európai Tanácsnak van bátorsága, politikai bátorsága, hogy ezt felvállalja. És végül Egyiptom. A az euromediterrán partnereinkkel együtt nagyon aggódunk mi is. De nem csak azért, amiért Van Trompói úr, hanem ami engem leginkább aggaszt az az, hogy ha Európa, aki az első számú adományozó, nem, megint nem tud egy hangon felszólalni, azzal a saját hitelét ássa alá. Ezért nem szabad különböző üzeneteket közvetítenünk feléjük külpolitikai területen. Az európaiakat jobban tiszteletben tartanák és jobban meghallgatnák a véleményét, hogyha egyhangon szólalna fel. Én se gondolom, és a, a frakcióm se, hogy kevesebb Európa lenne a megoldás. Több Európa lenne a megoldás, egy egységes és erős Európa, amelynek vannak saját értékei, saját érzékenysége és saját üzenete, amelyet hallatni tud. Így kell a Lisszaboni szerződés nyomán tovább lépnünk. Elnök úrak, önöktől is szeretném ezt erről többet hallani, hogy hogyan akarják ezt betartatni. Gratulálok azért, hogy az Európai Tanács ennyire eltökélt. Azonban amennyire örülök annak, hogy a kormányzás és a költségvetési konvergencia, valamint a szociális és adóügyi konvergencia ne legyen többé tabu. Ezek olyan ügyek, amelyekre ki kell térni, amelyekről beszélni kell és megoldásokat kell találni, és nem csak e, a tagállami vagy kormányközi megoldásokra van szükség, hanem közösségi megoldásokra. Az európai vita a, kitér a nyugdíjba vonulás korára is, a, a adó, államadóságra, a fizetések és a nyugdíjak indexálására. Ezek is olyan témák, amelyekről beszélni kell. Mert hónapok óta már a polgárok erről beszélnek. És nem csak beszélnünk kell ezekről, hanem döntenünk is kell, mégpedig európai kereten belül, közösségi módon, nem csak úgy ráerőltetve akaratunkat az állampolgárokra. Ismét szeretném elismételni, hogy nem a tagállamok közötti konfliktusra hanem van szükség, hanem arra, hogy több közös megoldás legyen. Akár szociális, akár adóügyi kérdésekről van szó. Nem lesz több szolidaritás, hogyha nem fogadjuk el ezt, és nem lesz a szolidaritás nélkül, szolidaritás nélkül több Európa. Ezért a kormányzati, közös kormányzási szabályokat hasznosnak kell, nem csak hasznosnak látom, hanem szükségesnek is. Ezeket együtt kell végrehajtanunk a jog előtt mindenkinek egyformán kell megállnia, és mindenkinek tiszteletben kell tartani a többi feleket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Schulz képviselő, illetve az SD frakció elnöke parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az rossz táblát kaptam, nem vagyok V. Schulz, tehát a keresztemen V-vel kezdődik, Vladimir vagy Vili nevét szimbolizálva, az én keresztnevem Martin, Elnök úr, én nem tudok olyan barátságos lenni, nem, mint kollégám József Dól. József Dól beszédét nagyon jónak tartottam egyébként, és sok ponthoz csatlakozni tudok, illetve ezeket én is hangsúlyozni tudom. Az Európai Parlament nagy többségekkel hoz határozatot, és hogyha ez a beszédnek köszönhető, akkor ez annál jobb. Bennem felmerül a kérdés, hogy önnek mi a feladata a tanácsban? önnek az a feladata, hogy tartsa egyben a tanácsot, és teljességében képviselje. Én legalábbis így értelmeztem a Lisszaboni szerződést. Merkel asszony és Sárközi úgy tűnik, hogy más elképzelést tartanak. Mi is történt ezen a hétvégén? Én is Egyiptommal kezdeném, mint ahogy ön is ezt megtette előttem, tisztelt elnök úr, hiszen itt a csúcs találkozó eredményeiről szeretnénk információkat kapni az elnök úr előadásában. Létezik egy amerikai adás, a Steplen és Waldorf ülnek az erkélyen ebben a műsorban, mindenfélét kommentálnak, de nem veszik őket komolyan. Ez úgy tűnik a szerepe az Európai Uniónak az észak-afrikai lázongásokkal kapcsolatban. Már az elmúlt héten is elmondtam, ön nyilatkozik, Barroso úr nyilatkozik, Eston asszony is nyilatkozik, Sárkozi, Merkel, Cameron, mindenki külön-külön is nyilatkoznak, illetve még mások is, mi is, de mindez semmit sem használ. Azt gondolom, hogy a külügyi szolgálat organigramját sokkal nehezebb megérteni, mint az egyiptomi helyzetet. Hogyha nem válunk hatékonyabbak európaiaként, és nem fogjuk fel azt, hogy mi történik ott, és mi a politikánk, akkor meg fogunk bukni. Egyiptom az Európai Unió szomszédságában van, nem az Egyesült Államok szomszédságában. Történelmileg erős kötődéseink vannak Egyiptomhoz, és ezeket nem használjuk ki Éppen ezért biztonságpolitikai érdekünk is van, de ezt nem érvényesítjük. Az Európai Unió cselekvésképtelen. És én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Én elmondtam ezt Keti eh, Estonnak is, és elvártam volna, hogy ő is eljöjjön ma, illetve a helyszínen is beszéljen az érintettekkel, hiszen az egyetlen esélye Európának, ha ezt megteszi, az ott élő emberek Afrikában nem Isten országát, nem az Európai Uniót szeretnék, de az európai polgári értékekben igenis osztoznak. Ezért a mi feladatunk őket segíteni, és nagyon fontos, hogy a mi prioritásunk legyen az, hogy ők állítsák a kormányt Egyiptomban. Miért nem beszél erről a tanács? Hogyha erről beszél, akkor pedig miért titkolja ezt el előlünk? Ami a versenyképességi paktumot illeti az elmúlt hétvégén, számomra ez nem egy paktum a versenyképesség erősítésére, hanem a német szövetségési kormány erőfeszítése arra, hogy megszorítási programot hozzon Európába. Van egy kérdésem a bérindexálási rendszerek megszüntetésével bizonyos európai országokban vajon tényleg lehet -e erősíteni a versenyképességet? Ez ugyanis hibás, hiszen szociális szempontból is elferdíti a helyzetet. Nagyon sok országban, ahol mások a tarifa rendszerek, mint Németországban, az automatikus inflációs kiegyenlítés az egyetlen esély a szociális stabilitás meg teremtésére a szociálisabb alacsony rétegek számára. Ön miniszterelnöke volt egy olyan országnak, ahol ez a helyzet felmerült, tehát még egy válság van a már meglévő válság mellett. És én szeretnék eh, még egy ellentmondásra kitérni, ami ennek a gyors döntésnek eh, külön, külön köszönhető. Az infrastruktúrában, kutatásban történő befektetések eh, a bruttó hazai össztermék bizony százalékát kell, hogy kitegyék a kutatás, infrastruktúra, oktatás területén. Ezek azok a területek, ahol növekedés stimuláló befektetésekre van szükség. És Van Rompuy úr, illetve Sefcovics úr, ugyanazok az emberek, akik ezeket a döntéseket hozták, szeretnék csökkenteni az Európai Unió költségvetését. valaki magyarázza már meg nekem, hogy hogyan lehet Európát ilyen módon előbbre vinni, hiszen tartalmi szempontból nem megfelelő a koncepció, hiszen megszorítási programról van szó, és nem fenntartható gazdasági fejlendítési programról. Ez nem valósulhat meg a háztartások szanálása nélkül. Másrészt ez pedig megosztó jellegű program is az Európai Unió vagy 27 tagországgal lehet sikeres, vagy megbukik. Éppen ezért hálás vagyok József Dolnak, az Európai Néppárt hogyha így pozícionálja magát az Európai Parlamentben, akkor legalább egyetlen intézmény van, aki kiáll ezekért az ügyekért, ez pedig az Európai Parlament. Köszönjük szépen. Következő felszólalunk az ALDE frakció elnöke Guy Verhofstadt úr. Köszönöm elnök úr a szót. Én csak a gazdasági kormányzással foglalkoznék, és ott folytatom, ahol Schulz úr abba hagyta a felszólalását. Ez az első mondani valóm. A második irányítási csomagról szóló döntés, amely a csúcstalálkozó után időszerű, úgy tűnik, hogy megint a kormányközi módszert használják, és a franco-német, francia-német tengely dominál. Ezt már elmondtam egy párszor, ez a kormányközi módszer a múltban sem működött, és a jövőben sem fog működni. A múltban miért nem működött? nem működött a stabilitás és növekedési paktum kapcsán, amikor Németország és Franciaország pont ők ketten nem alkalmazták magukra a szabályokat. Aztán a Lisszaboni stratégia esetében sem működött. A Lisszaboni stratégia nem működött, pont, pont részben azért, főleg azért, mert ez egy kormányközi stratégia volt. És véleményem szerint a jelenlegi csomagnak is ugyanez a hibája, ugyanez a gyengesége. Nem azt mondom, hogy tegnap úr, ugye Trissé úr, ugye itt volt az elnökök értekezletén, Weber úr és Trisser úr nem, Trissé úr nem ugyanezt mondták, de abban egyetértettek, hogy a reformok nagy gyengesége az, hogy még mindig politikai tagállami szinten hozzuk a döntéseket, és továbbra sem európai szinten. Még egy példa, kollégák. El tudnák képzelni, kollégák, hogy a versenyszabályokat az Európa Tanács kompetenciája alá rendeljük? Egyetlen egy céget sem bírságolnának meg soha, ha ez lenne a helyzet. Tehát az első dolog, amit itt meg kell érteni és el kell ismételni, hogy vége a kormányközi módszernek. Le kell vele számolni, és különösen ezzel a francia-német tengelyesdivel, tengelyesdivel, ami az IFSZ-et illeti, és a válságkezelési mechanizmus. Mindenki egyetérteni látszik abban, hogy meg kell erősíteni ezt a mechanizmust. De hát már megerősítettük, a valóság már egyértelmű. Az Európai Tanács ö, Szóval most megint titkos döntés, titkos megegyezés született, és azt egyezték meg a tagállamok egymással, hogy csak akkor erősítik meg az IFSF-et, hogyha ha a francia-német tengely ezt jóvá hagyja a kettő, egymással összefügg, ez pedig nagyon veszélyes így. Gyufával játszanak ezek a gyerekek a szénakazal mellett, és a szénakazal a pénzügyi piacok jelenleg. A harmadik bajom pedig az, elnök úr, hogy ez a francia-német javaslat, ahogyan ezt a francia-német javaslatot előterjesztették, ez katasztrófa. Megkaptam a szöveget, van némi előnye eh, annak, hogy a CDU-val koalícióban vagyunk Németországban. 24 órával ti nem kaptátok meg, Mártin, tudom, elnézést. Én 24 órával a tanácsülés kezdete előtt már rendelkeztem a német nyelvű szöveggel és elmondhatom a kollégáknak, hogy a tanácsban sok olyan tag van, sok olyan miniszter van, aki ugyancsak nem kapta meg ezt a szöveget hozzátok hasonlóan. Tehát a jövőben szerintem ez elfogadhatatlan, hogy a gazdasági irányításról az eurozónában ilyen körülmények között beszéljünk. Úgy, hogy előtte már lezsírozzák a megállapodást egyes tagállamok egymással. És a bizottságot is átugorva, felülbírálva teszik ezt. Tehát láttam már tanácsüléseket, ahol az Európai Uniót építették. Ez most az Európai Unió leépítése, nemzetállamok rehabilitálása. Térjünk vissza a közösségi módszerhez. Köszönöm. Rebecca Harms, co-president, the Greens. Rebecca Harms, a zöldek társelnöke. Kollégen, Tisztelt kollégák, tisztelt elnök urak, kollégáim tükrözték azt a hangulatot a csúcsrálkozó után, ami dominálja a frakció vezetőket, és szeretnék egy dolgot kiemelni engem is aggodalommal tölt el, hogy minden egyes csúcstalálkozó után, függetlenül attól, hogy mennyire siralmasak az eredmények, amelyekről nyilvánosan is beszámol a tanács, minden egyes csúcstalálkozó után jelentéseket kapunk ezekről a találkozókról, mint hogyha minden a legfantasztikusabb módon zajlott volna. Ez az Európai Unió eh, olyan időszakaira emlékeztet, ahol semmi nem volt rendben, és ki fogok állni amellett, hogy eh, sokkal tisztességesebben történjen a beszámolás. Egyébként valóban Muppet show lesz szó, amit Schulz elnök úr már megemlített. Nem hiszek azokban a politikai rendszerekben, amelyek nem beszélnek nyíltan a problémáikról. Az egyes témákra visszatérve Egyiptom, azt gondolom ezzel kapcsolatban Igenis szégyelheti magát az Európai Unió, a csúcs találkozó a szégyen napja volt. Az Euró- e- egyiptomi emberek úgy érzik, hogy az Európai Unió cserben hagyta őket, ezt kifejezésre juttatják, és a nyugat egyik uralkodójával, aki diktátorként lépett fel egy időben, nem jöhet létre egy új egyiptomi állam. És igenis be kell tudni vallani azokat a hibákat, amiket elkövettünk a múltban. Ami az energiát illeti, tulajdonképpen egy energiaügyi csúcstalálkozó volt, és Azért is elnézést kérne kérni, hogy ezt a csúcsrálkozót így hívták, hiszen lehet, hogy milliméterekkel sikerült ugyan előbbre lépni, de ami az infrastruktúrák szükséges javítását illeti, nem sikerült a csúcsrálkozónak eredményeket felmutatni. Én elmondtam ezt már Strasbourgban is, és P. Barks eh, úrral úgy tűnt, hogy már fényévekkel előbbre sikerült lépni, ezzel ellentétben az előző év veszteség volt és visszalépés. Ami a francia-német paktumot illeti, a cím, amit mindenütt használnak, ahelyett, amiről tényleg szó volt, az európai gazdasági kormányzás, azt gondolom, hogy ez a cím jelképezi azt a katasztrófát, ami Angela Merkelnek és Sárközinek köszönhető. Nem értem azt, hogy az a beszámoló, amit ma kaptunk, egyáltalán nem fogalmaz meg semmiféle kritikát az állam és kormányfők részéről. Van Rompuy úr és a bizottság sem tértek ki ezekre a kritikákra. Úgy látszik, hogy bujócskát játszanak, és ennek nem lehet jó vége. Végezetül pedig el szeretném mondani, hogy én már nem hiszek időközben abban, hogy a közösségi módszert a tanács érti. És ez eh, az ön munkájának is mérlege, Romp, van Rompoly úr. Pan Timothy Kirkhope. Köszönöm szépen, Kirkhope úr kap szót. A konzervatívok nevében. Tisztelt elnök urak! A szabadság olyan érték, amit ebben a házban mindenki oszt és az európai konzervatívok és reformisták számára ez az egyik legfontosabb eh, érték. Ez a legjobb módja annak, hogy a szociális, politikai és gazdasági céljainkat előre mozdítjuk. Tunéziában, amelyet most az angol külügyminiszter éppen meglátogat, Egyiptomban és mindenhol az arab országban tudjuk támogatni a az európai tanácsi következtetéseket és nyilatkoztatót, amit 2011. február 4-én fogadtak el. A demokrácia nem inkompatibilis az iszlám hittel vagy az arab kultúrával. Az elmúlt demonstrációk, az arab népek megmozdulásai éppen azt mutatták, hogy az elnyomás az ugyanúgy elnyomja ott is a gazdasági növekedést, és a közel-keleten, Észak-Afrikában nagyon sok embert ez visszafogott és elnyomott. A gazdasági folyamatokat az alacsony növekedés és az alacsony foglalkoztatás visszafogta. És ez nagyon fontos tényező volt az elmúlt időszakok megmozdulásaiban. Az extrém és szélsőséges csoportok is kihasználják ezt, de hogyha a célokat más módon is el lehet érni, akkor a többség soha nem fogja őket követni, hanem a demokratikus utat fogják választani. Mubarak elnök úr nagyszerű egyiptomi patrióta volt, Európa és az USA barátja, azáltal, hogy békét kötött Izraelre, kétségtelen, hogy életeket mentett meg. De nem lehetünk vakok, és nem tagadhatjuk le, hogy autoritár rezsimje volt, és ideje változtatni ezen. Európában az a tapasztalatunk, hogy demokráciának akkor van legnagyobb sikerre lehetősége, hogyha működő képes államot építőnek ki, ami szép lassú lépésekkel átgondoltan tud megvalósulni. Ezt a szabadság kis lángját, ami most ott felragyogott, ezt azonban nagyon könnyű eltaposni is. Ezért nagyon fontos az, hogy óvatosan lépjenek előre és fejlődjenek közel-keleten, Egyiptomban, Észak-Afrikában és még Belorussziában is, Fehér Oroszországban, ahol ez emberektől ismételten megtagadják azt, hogy igazságos és fair választásokat tarthassanak. Üdvözzük azt, hogy az Európai Tanács a gazdasági szabadság eszközeit és elveit ki akarja terjeszteni, az, hogyha a kutatás, a tudás és az innováció egységes területe megvalósul, az európai kutatási térség, valamint az egységes digitális piac és az integrált energiapiac, ez mind az energiabiztonságot és a versenyképességet fogja növelni. Nem szabad ezeket a reformokat elbagatelizálni, de egy óvó szó nem kell határokat szabnunk, a műhatárokat, azonban az sem szabad, hogy mi határozzuk meg, hogy kik legyenek a, dö- a, a nyertesek, és hogy túlságosan ö, szűk keretek közé szorítsuk a kutatást a szabályozó rendszerünkkel. Lehetővé kell tenni a tudósoknak, a feltalálóknak és a vállalkozásoknak, hogy a gazdasági szabadság révén a jövőbeli prosperitásunk eszközeivé váljanak. Köszönjük, Köszönjük szépen. Marisa Matias asszony az Egyesült Baloldal részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a következőt szeretném leszögezni. Több kollega is elmondta már, hogy ez a tanács és a róla kialakult kép ö, ö, alapján az a benyomásunk, hogy nem használta ki a lehetőséget arra, hogy az energiamodellről, az új innovációs stratégiákról kellő mélységgel tárgyaljon. Az energia ügyi fejlesztések munkahelyeket teremtenek, sok jogi szabályozással jár ez azonban, és ezeket át kell ültetni a gyakorlatba. Különösen az energia hatékonysági épületek energia hatékonysági szabályait. Ezen a területen biztos, hogy lenne szükség még eszmecserére, de nem történt ez meg, nem történt előrelépés. Csak szándéknyilatkozatok, érdeknyilatkozatok történtek január óta, és semmi egyéb fogalmazzuk már meg, hogy mi szükséges rövid és közép és hosszú távon. Minden más megközelítés csak kudarcot fog hozni. A gazdasági fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás fenntarthatósága olyan kérdések, amelyekre nem elég holnap gondolni. Most kell ezekről elgondolkodni. Jó, meg kell hallgatni az egyes uniós tagállamok véleményét. Értem én azt, hogy például Németországban ellenállás mutatkozik, az infláció követő szabályok kapcsán, de egyes európai országok teljesen más cipőben járnak, súlyos gondjaik vannak a bérekkel. Ez a német-francia tengely gyakorlatilag arra szolgál, hogy más tagállamokra ráoktrojálja akaratukat, anélkül, hogy azok sajátosságaira figyelne, és nem történik meg a korrekciója, az egyensúlytalansági helyzet korrekciója mégsem. Növekedés nélkül nem várható az adósság egy csökkentése sem, Rompoyer pontosan tudja ezt, hogy mire gondolok, és amikor a deficitről, hiányról beszélünk, akkor nem lehet egyes országokat kipécézni csupán, hiányzik a közös európai megközelítés. Meg lehet vizsgálni az egyes országok helyzetét, de ebből következtetéseket kéne levonni az egész unió számára, pozitív intézkedések formájában. Ami az elhúzódó adósság, eladósodást illeti, igazságtalan annak kezelési modellje. Sokkal többet vártunk volna az Európai Uniótól ezen a területen, minden tagállam csak mossa a kezét, nyilatkozatokat ad, és uh, már rég késő uh, elkéstek a válaszadással. Farage úr kapna szót. A... Azt gondolom, hogy egyetértetünk abban, hogy azok a szerződések, amelyek eh, dominálták eh, az elmúlt időszakot, a köz középső oldalt erősítették. A közvélemény áll az egyik oldalon, néha a szerződések ellen szavaznak a polgárok, de ez senkit nem érdekel. Merkel asszonynak tényleges problémája van, hiszen az 1-2-2-es cikkeit használták Görögország Írország esetében, a segítségnyújtásnál, de egyetemű volt mindenki számára, hogy ez illegális volt, a szerződések erre nem biztosítottak volna lehetőséget. A Kászolyi Bíróságon a négy professzor, német professzor azt kérte, hogy változtassuk meg a szerződéset, illetve hogy ő változtassa meg a szerződést. Milyen döntés született ennek kapcsán? Hát egy permanens stabilitási mechanizmusról ö, született döntés. Ez a szó nem kelt bennem nagy bizalmat, ez a bukást erősíti meg, és a, az euró felbomlását. Úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a Lisszaboni szerződést lehet, hogy nem hallottak róla, de az Egyesült Királyságban az elmúlt hetekben felháborodás volt egy Európai Bírósági döntés miatt, miszerint a börtön lakóknak is lehetőséget kell adni a szavazásra. A brit polgárok ellenzik azt, hogy a foglyok szavazhassanak, és meglepő módon a parlament képviselői ugyanígy éreznek ugyanígy éreznek a képviselők, és Westminsterben csütörtök este lesz egy szavazás, és a brit képviselők nagy része az ellen fog szavazni, hogy foglyok szavazhassanak. Ez lesz az első olyan nagy kihívás, amelyel meg kell eh, küzdeni a brit parlamentnek. A hatodik cikke a Lisszaboni szerződésben azt mondja, hogy az Európai Uniónak a konvencióhoz kell csatlakoznia. Cameron természetesen eljöhetett volna a következő ülésre, és kérhette volna azt, hogy változtassák meg a szerződést, nem gondolom azonban, hogy ezt sikerre vihette volna. Az Egyesült Királyságban a népszavazás lesz az egyetlen lehetőség arra, hogy eh, ez a folyamat tovább mehessen. És ezt a jó hírt szerettem volna önnel megosztani. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Philip Grace úr a függetlenek nevében kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt tanácsi elnök úr, biztos úr. Vegyes érzelmekkel tekintünk vissza a múlt heti tanácsra, és ez eh, ezt finoman fogalmaztam meg. Megint ö, tehénkereskedés folyt a tanácsülésen. Egyes tagállamok megpróbálják mások helyett eldönteni, hogy milyen intézkedéseket alkalmazzanak aztán valamennyire. Ez a módszer, ez a hozzáállás, ez a vita az úgynevezett tagállami együttműködés, vagy tagállamok között együttműködés önmagában a probléma gyökere, nem csak a konkrét javaslatok, ez a német-francia közös konvergencia centralizmusra irányuló javaslata, hanem az is, hogy adó és bérpolitikai ügyekben is beleszólnának más országok belügyeibe. A tagállamok közül a gazdaságilag gyengébbek, is szeretnének önálló gazdaságpolitikát folytatni, mert ők tudják legjobban, hogy mi a saját igényük, mi a saját problémájuk, saját lehetőségük. Téves dolog lenne úgy glájseltolni a tagállamokat, hogy még csak nem is európai, hanem más tagállami elképzelések alapján tesszük ezt. A közös korlátozás nélküli verseny elvileg a gazdasági növekedés motorja kéne, hogy legyen, de azt látjuk, hogy a válsághelyzetek esetén átnyomnak, illetve a kiskapu megkerülnek problémákat, amelyek folyamatosan napirenden kéne, hogy legyenek. Ugye az adórendszerek harmonizációja, az eurokötvények, amelyekről egyesek azt gondolják, hogy csoda szerek, de végre rendet kéne teremteni a tagállamok között, és először a költségvetési fegyelmet kéne rajtuk számon kérni. Nincs több európai centralizmusra szükség, de pláne nem tagállami ö, hegemóniákra. Elnök úr, kedves kollégák! Külön, nagyon rövid leszek, de különösen két témára szeretnék koncentrálni, amelyekre számosan kitértek az előttem szóló közül, és az a bizottság alelnökeit arra kérem majd, hogy ő különösen az energia és az innováció területére koncentrálja majd. Én arra térnék ki először, hogy a közelkelten és Egyiptomban jelen pillanatban mi történik, illetve a gazdasági kormányzásra. Két szemszögből vizsgálhatjuk ezeket a kérdéseket. Az egyik a tartalom, a másik pedig az intézmények és az eljárások szemszöge. Úgy gondolom, hogy az, amit hallottam, ott leginkább az intézményi és az eljárásbeli kérdésekre tértek ki, és én ezt elítélem. Hiszen itt egy olyan lehetőség van, ahol bármilyen rövid is ez az eszmecsere, de a tartalomra kéne koncentrálni, és ott kéne javaslatokat tenni az egyiptomi kapcsolatok, illetve a gazdasági kormányzás területére is. Azonban a legtöbb felszólaló az intézmény és eljárásbeli kifogásait hangoztatta. Egyiptom. Nem tudom, hogy mi történik mindig az Európai Parlamentben, de átfogóan, amikor azt hallgatom, hogy mi hangzik el Európában néhány hónappal, néhány héttel ezelőtt Európa, vagy Egyiptom még egyáltalán nem is volt téma. Általánosságban mondom. Hanem inkább a stabilitásról volt szó. És önök közül is sokan elmondták azt, hogy mennyire fontos szerepet játszott a közel-kelet stabilitásában Egyiptom. Azonban ez a fenntarthatóság hiánya és egy bizonyos a rugalmasságnak a hiánya ö, is volt az okozója ennek. A politikai szabadság hiánya és a szociális ö, igazságtalanság is két olyan tényező volt, amivel ez együtt járt. Egyiptom nagyon jelentős szereplő a világ arab, különösen az arab világban. Európa és az USA is most azt vizsgálja, hogy mi történik Egyiptomban, és mi fog történni akkor, hogyha ezt a nagyon fontos szerepét nem tudja majd betölteni Egyiptom, milyen következménye lesz ennek a többi országra. De amikor az egyiptomiak beszélnek, akkor arra kell gondolnunk, hogy ők fognak a saját sorsukról dönteni. Lehet segíteni nekik, például azzal, hogy európai oldalról pozitív üzeneteket küldünk, és ezt meg is tettük. Még akkor is, hogyha nagyon is sokszínűek és nem egységesek voltak ezek az üzenetek. De a különböző üzenetek, amelyek nyilvánosságra kerültek, gyakorlatilag mind ugyanabba az irányba hatottak. És ha különbözőek is voltak, akkor is mondjuk el, hogy más világhatalmak sem mindig feltétlenül tökéletesen világos és egyértelmű üzeneteket küldenek. És az, hogyha különböző hangokon szólalunk fel. Lehet, hogy ezt valaki túlzásnak tekinti, de minden felszólásnak ugyanaz volt a lényege, hogy támogatjuk az egyiptomi változásokat, és kívánjuk azt, hogy egy békés átmeneti periódus következzen. Éppen ez az átmenet az, aminek szüksége van minden támogatásunkra annak érdekében, hogy szabad választásokat tarthassanak, amelyek korrekt módon vannak lebonyolítva, de hát itt nem csak a választásokról van szó, hanem arról is, amit az intézményépítés fázisának nevezünk, előkészítjük a társadalmat arra, hogy megerősítsék azokat az eszközöket, amelyek utána az igazságos társadalom értékeit meg tudják védeni, és amelyek eszközt adnak az ő kezükben arra, hogy harcoljanak a változásért és a választásokért. Ezért nagyon fontos az, hogy ebben a, az átmeneti periódusban a demokratikus erők tudjanak érvényesülni, és egy új demokratikus Egyiptomot tudjanak felépíteni. Ez az átmeneti és átalakulási időszak lesz az, ahol Európa nagyon komoly szerepet játszhat majd támogatása révén és a közös 27 tagállam által is aláírt nyilatkozat ugyanezt a világos üzenetet hordozza, támogatjuk az egyiptomi népet. Aztán a versenyképesség és a gazdasági kormányzás programja témájára térnék át. Először is, ha vannak is olyan dokumentumok, amelyeket köröznek a képviselők, egyetlen olyan terv sem volt, amelyet az Európai Tanács asztalára benyújtottak volna. Egyetlen ilyen intézkedés, egyetlen javaslat, egyetlen sem volt. Nem. Az Európai Tanácsi Ülésről beszélek, ahol én ott voltam, de önök nem. Tehát nem volt egyetlen javaslat sem, amelyet az asztalra letettek volna. Nem. Egyetlen országtól sem, két országtól sem, két országtól együttvéve sem. Na már most. Tehát, amiről beszéltünk, ott el kell gondolkozni, hogy miről is van szó. Ott van egy konvergencia mechanizmus, egy együttműködési mechanizmus. Az Európai Bizottság jogalkotási javaslatai, és ott van a Task Force munkája. Tehát vannak olyan intézkedések, döntések, amelyeket meghoztunk, de ezek majd márciusban az Európai Tanács ülésen lesznek véglegesítve, és természetesen az Európai Parlament véleményét is várjuk ezt, tehát ott fog befejeződni a gazdasági kormányzásról szóló munka. Voltak olyan javaslatok, amelyek abba az irányba mutattak, hogy nem tudjuk-e jobban megerősíteni, még jobban megerősíteni a gazdasági kormányzást. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság, és én is azt mondtuk, hogy persze, hogyha vannak új ötletek, hogyha meg akarjuk erősíteni a gazdasági kormányzást, különösen az eurozónában, hiszen itt közös fizetőeszközünk van. Éppen ezért mondta az Európai Tanács azt, mindenféle előítélet nélkül, előítélet nélkül anélkül, hogy lettek volna mindenféle titkos papírok vagy paktumok. Ö, én is ott voltam, tehát konzultáltunk a tagállamokkal, és az a feladat, hogy mindenki otthon szépen konzultáljon a saját államával, és márciusban az EU, illetve az Eurozóna tanácsi ülésén számoljon be arról, hogy tagállami szinten mi a vélemény, és hogy a mi javaslatunk, Barozó úr és én is egy javaslatot tettünk az asztalra, ami a tartalmát illeti, és ami a viselkedést illeti. Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy a tartalom lényege és a, az intézményi aspektus is azt fedi le, hogy azt fogjuk kezelni ebben a javaslatban, ami a kormányzás szempontjából, a gazdasági kormányzás szempontjából a legfontosabb. Nulláról indulunk. Konzultálni fogunk a jövő héttől kezdődően, és utána fogunk együtt az eurozóna csúcson, illetve az Európai Tanács ülése javaslatokat benyújtani. Ez történt tehát, és szerintem ez egy jó fejlemény. Mert Dóll úr abba az irányba akarunk menni, ahol több Európa van. Ahol több Európa, igen, persze. És ezért van az, hogy a szövegben azt mondtuk, hogy egyetértésben a szerződésekkel. És éppen ezért az európai intézmények a tanácselnöksége, a bizottság elnökével együtt fog dolgozni. Együtt, és az intézmények együtt fognak javaslatokat benyújtani az eurozóna csúcs találkozója előtt a több koherencia, több koordináció elérése érdekében a gazdaságpolitikában. Megint Egyiptom. A diszonáns hangok, a túlságosan sokféle hang ellenére sikerült ugyanazt az üzenetet közvetíteni, és ez a lényeg. Az egyiptomi nép mellett fogunk állni az átalakulás nagyon kényes folyamatában, ami most kezdődik. Itt van szerepünk Egyiptom sorsa az egyiptomiak kezében van, de tudunk nekik segíteni, ahol tudunk. És ami pedig a gazdasági kormányzást illeti. Egy globális tervet fogunk március végén benyújtani. Erről a munkát a jövő héten kezdjük meg. Mivel azt hallottuk a tanácsi ülésen, hogy több és erősebb gazdasági kormányzást kívánnak a tanács tagjai. Ez egy kívánság volt, ez egy akarat volt. És az elmúlt héten, az utolsó napon nem csak a piac, az is elhangzott, hogy nem csak a piacok mutatják meg azt, hogy valami sikeres vagy kudarcos, hanem azt is látjuk, hogy egyre több bizalom önmal illetik a bátor terveket és a bátor intézkedéseket, és ezért ezt is figyelembe fogjuk venni, amikor az új terveket benyújtjuk. Kicsit pessimista vagyok az önök szerepével kapcsolatban, de meggyőződésem az, hogy a meggyőződés fog vezetni minket a Köszönjük szépen. Most a spontán felszólalások lesznek, ha csak ügyrendi felszólalást nem akar Schulz úr mondani. De, elnök úr, ez ugyebár, ha jól tudom, az elnökök értekezleteit én még a frakcióm elnöke vagyok, és ezért ilyen minőségemben a tanács elnökét szeretném megkérdezni egy dolog tisztázása érdekében. Ez az anyag, amit itt tartok a kezemben. Egyezmény a versenyképességről. Ön azt mondja, hogy a tanács nem kapta meg ezt a szöveget. Nem volt erről szó. Ismerte ön ezt a szöveget a tanácsi ülés előtt? A Sárközi vagy Merkel asszony önnek elküldte ezt az anyagot? Ha igen, akkor milyen célra? Ha nem, akkor mit szól ahhoz, hogy Sárközi és Merkel külön sajtóértekezleten beszélnek olyasmiről, amiről ön sem tud? Láttam ezt az anyagot. És legjobb tudásom szerint ez nem egy francia-német dokumentum, hanem tehát nem egy francia-német dokumentum a legjobb tudásom szerint, és a második dolog, nem jutották be az Európai Tanácshoz, és nem vitattuk meg. És amikor ön itt ezt mutogatja, azt tudom csak válaszolni, hogy az Európai Tanács számára ez a dokumentum nem létezik. Akkor ez a, a német kormány propaganda anyaga volt? Carvalho asszony kap szót egy percben a spontán felszólalások között. Egy perce van mindenkinek. Ehhez tartsák magukat pillanat. Kárválho asszony. Elnök úr, köszönöm. Európa a tiszta energiára épülő gazdaságot szeretne, és egyre jobban elmaradunk versenytársainktól, de gratulálok azért Trump úrnak és a tanácsnak, hogy az energiát és az innovációt most prioritásként kezelték. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom, hogy a következtetésekben már az ambíció hiánya látszik, és a következtetések az innováció és energia ügyben külön pontban szerepelnek, már pedig az innováció és az energia nagyon szorosan összefüggő területek, ezeket együtt kéne kezelni, hogyha a válságot akarjuk kezelni. Egy ilyen súlyos globális gazdasági válságban erre lenne szükség. Van kiút, radikálisan át kéne alakítani az energiafelhasználást és az energiatermelést. Köszönöm szépen. Gorgias Komoszakos úr kap szót egy percben. Where is our colleague? We don't see you. Nincs itt a kolléga? Azt mondjam, nyomja be a mikrofonjának a gombját. Nincs jelen. Akkor Jacek Jaruzsolszki kolléga kap szót. Egy percben. Kérdésem a következő. Rompolyorhoz. A tanács két fő témával foglalkozott, az energiával és Egyiptommal. És ez a két téma nem került összefüggésbe egymással, de szeretném tudni, hogy mi a helyzet a tekintetben, hogy a térség politikai és biztonságpolitikai helyzete nem ad-e okot energiabiztonságpolitikai megfontolásokra is. Ugye a gáz ellátásnak nincs -e veszélye, és milyen gazdasági hatása lehet esetleg például a Suezi csatorna esetleges lezárásának? Foglalkoztak-e az energiaellátás biztonságával ilyen kontextusban is? Herzogirit asszony, egy perc. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Innovációs konklúziókat illetően nagyobbakat is lehetett volna lépni, de legalább az egyetértés megmaradt a tagállamok között, Sajnálatos ugyanakkor, hogy a célok eléréséhez szükséges források biztosításában és a végrehajtásban a tanács messzire nem elkötelezett. Elnök úr, az euró stabilitása az Európai Unió minden tagállamának fontos, eurozónán kívül és belül. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy az eurozóna erős jobboldali kormányainak versenyképességei prioritásai és az egyes országok, köztük az én országom fals, izolációs kormányretorikája nem vezethet egy új vasfüggöny kialakulásához. Ez az európai állam végét jelenteni. Ebben önnek, elnök úr, és nekünk itt az Európai Parlamentben hatalmas felelősségünk van a közeljövőben. Uh, Madame Iliana Jotova, one minute, please. Iliana Jotova, asszony, egy percben parancsoljon. Köszönöm Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt tanácsi határozatokban ha, többször hangsúlyozták azt, hogy Európának többféle hangon kell felszólalni, és többféle forrásból biztosítani az ellátást. Milyen stratégiai következményei vannak ennek a gáz szállításra. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy az oroszországi partnerség tekintetében előrelépjünk. Ezért a kérdésem az, hogy mi az ön véleménye a a, a déli áramlat projekt megvalósításának. Vannak ellentmondások. A két projekt a Nabucco, illetve a déli áramlat megvalósításának. Köszönöm. Rek asszony, egy perc. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Azt hallom, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy világos jelet kaptunk arra, hogy az energiahatékonyságot növelni kell. De szerintem nem ugyanazt a dokumentumot olvastuk el, mert a tanácsi következtetésekben egy visszalépést találhatunk az energiahatékonyság tekintetében. A rövid összefoglalás az egy standby position lenne. Az Európa szerte megvalósuló, energiaterületén megvalósuló öm, közös térség lenne a megoldás. De ugyanakkor a tanács a költségvetésről szóló tárgyalásban csökkenti a létfontosságú infrastruktúrákra szánt pénzt. Hogyha az egyik új tagállamból érkeztem volna, akkor nagyon-nagyon agasztanának a tanácsi következtetések. És végül az energia finanszírozásával kapcsolatban nem említik azt, hogy az stratégiai energiatechnológiákat hogyan fogják finanszírozni. Hogyha betekintünk a függönyök, mögé, nincs ott semmi, sokkal kevesebb, mint az előtte. Köszönöm. Struan Stevenson következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örültem Van Rompuy úrtól azt, amikor azt hallottam, hogy támogatjuk az egyiptomi népet. Jó társaságban vagyunk e tekintetben, mert Ayatollah Khamenei, na, Ayatollah Iránból is kinyilatkoztatta, hogy ők is támogatni fogják az egyiptomi népet a felkelésben, ahogy tunéziai, a tunéziai népet, illetve a Szaúd-Arábiát is támogatja, de ugyanakkor az iráni felkelést elnyomták, és még konkrétan tegnap egy holland öm, állampolgárt is elítéltek azért, mert tavaly az Ahmadinejad elleni fellépésben részt vett a teheráni öm, protestálásban részt vett, de mi mit teszünk a teherániakért, mit teszünk az irániakért, és mit teszünk az egyiptomiakért. Támogassuk az irániakat is a legfasisztább rezsim leküzdésében. Tuszaszú. συμπερασμάτων του Συμβουλίου Köszönöm. Az Európai Tanács azt gondolom, hogy sokkal eh, nagyobb zűrzavart keltett. Az a szöveg, amit eh, a tanácsnak nyújtottak be, nem franciául van, hanem németül, de ez egy javaslat. Hat pont eh, szerepelt ezen az anyagon. Az automatikus bérindex megszüntetése a második. képzések elismerte, elismertetettsége Európa szerte azért, hogy erősödhessen a munkavállalók mobilitása. A harmadik egy új társasági adóalap kiszámítás. A négyes pont a nyugdíjrendszerek eh, hozzáigazítása az állató élettartamhoz, az ötödik pont. Az alkotmányokban kötelezővé kell eh, tenni az adósság csökkentését, illetve a nemzeti intézkedések. Ezek eljutottak-e tanácshoz? Köszönöm. Egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. A versenyképességi intézkedések az eurózónában a tanács végkövetkeztetései között szerepel. Létezik egy versenyképességi paktum, illetve más területeket is érint mindez. És mindez azt mutatja, hogy le vagyunk maradva a dinamikusan növekvő gazdaságok mögött. A kutatások, az innováció megvalósítása késlekedik. Amikor Kínában technikai jellegű problémát kell megoldani, akkor formalitások nélkül a legjobb megoldást másolják le, és termékeket kínálnak a világnak. Nem azt szeretném javasolni, hogy a szellemi tulajdonjogot el kell lopni, hanem a szabadalmakkal, in, in, feltett találmányokkal kapcsolatos kérdéseket hatékonyan kell egyszerűsíteni. A vállalkozások számára is egyre több akadály létezik, például azok, akik éttermet tartanak fel, hat intézménynek kell, hogy beszámot készítsenek. Köszönjük szépen. A következő felszóló Angelika, Angelika Wörtmann. Tanácsi elnök úr, a csúcs találkozó fő témája az energia volt, de mindenki a versenyképességről beszél, ezért teszem fel az első kérdésemet. Hol van a kommunikáció, az átlátható kommunikáció? és hol tart a mentő háló kiterjesztése? Ugyanis azt látjuk, hogy a nemzeti költségvetések bebukása szörnyű következményekkel jár az egész EU számára, és hogy működik a bizottság és a parlament bevonása olyan akkor, amikor egyes tagállamokat mentegetnek? Köszönjük szépen! Monsignore úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! a földközi tengeri helyzet végül is a mi hibáinkból alakult úgy, ahogy meg kéne érteni, hogy mi történt a múltban. A stabilitást erős embereken keresztül próbálta elérni Európa-Amerika, de az erős intézmények felépítése elmaradt. Ez olyan helyzetet vezetett, amely most már ö, töredezik, és Éppen ezért lenne nagy felelősségünk a szociális-gazdasági fejlődése szempontjából ezen országoknak, mert mi vagyunk a bűnösök. A barcelonai folyamat, a Földközi-tengeri Unió ö, keretein belül sem vagyunk képesek úgy tűni, se, tűnik segíteni, pedig sokféle struktúra létezne erre, és akkor még itt van a külügyi szolgálat is, amely megmutatta, hogy képtelen mm, megoldásokat felvázolni, hogyha váratlan dolgok történnek elvileg közös elveket alkalmazunk. De meg szeretném kérdezni a bizottságot, hogy hogyan lehet fontos projekteket ö, végrehajtani elkötelezettségben. Audi képviselő, köszönöm elnök úr. Klasszikus ö, vita, Schulz bír, bírálja Merkelt, én pedig sárközit a kormány köziség bírálatával kapcsolatban. Ahogy Verhofstadt is mondta, a stabilitási paktum és a Lisszaboni stratégia két példa erre. De a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban 2005-ben választottak engem meg, és tudta a bizottság, hogy 21 szabálysértési procedúra fog beindulni 2008. január 1-ig. Nem tudták ezt korábban? És az Európai Bizottság éppen ők nekik kell az előzetes figyelmeztetéseket közölni. Mi is felelősek vagyunk egy olyan helyzetért, amelyben ma kerültünk, és most ne az államfőket bíráljuk, akik európaiak, akik megteszik, amit tudnak, most nekünk együtt kell megpróbálnunk előlépni, és ez visz oda engem is, tisztelt elnök úr, a tanács tisztelt elnöke, hogy a parlamentnek, a parlamentek kérem, szorosabb politikai kapcsolatot építsenek ki. Amikor ön a funkcióját betöltötte, meghívtuk önt a parlamentbe, nem is jött el. érkezett a pillanat, hogy szélesebb kapcsolatokat építsen ki velünk, és több vitát folytasson velünk. Elnök, köszönöm. Kalhin úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr. Van Rompuy úr. Engedje meg, hogy ne értsek egyet azzal, amikor azt mondta, hogy nem javasolnak változtatásokat, olyan változtatásokat, amelyek lehetővé tennék azt, hogy a közösségi módszert alkalmazzuk nagyobb mértékben. A Lisszaboni szerződés éppen ezt célozta. Megpróbálta a kormányközi módszert előtérbe helyezni. Most, amiről beszélünk, az euró övezeten belül. Ez mind erre vonatkozik, és az eurózóna országai a többi országtól egyre inkább különböznek, egyre nagyobb a szakadék. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy mit javasol az Európai Tanács, mit gondol az ön véleménye szerint a közösségi módszer mellett fogja letenni voksát úgy, hogy ne legyenek kizáró záradékok az Európai Unión belül, hogy minden ország egy formán vehessen részt a döntéshozatai folyamatban? Köszönöm, hogy az elnök Alvaro Alexander úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid megjegyzésem van Egyiptommal kapcsolatban. A kakofónia eredménye ként született meg a magasrangú főképviselő posztja az Európai Unióban. Ez nem eredményezheti azt, hogy nem szólalunk fel semmilyen hangon. Hajtin ez kiderült, eh, Egyiptom kapcsán is nem tudom, hogy Tájföld és Kambodzsa kapcsán milyen mértékben kapcsolódunk bele mindenben, de Európai Unióként csak akkor tudunk lattal esni, súlyal esni a latba, hogyha Eston asszony teljesíti a feladatait, ami a versenyképességi paktumot illeti. Ön elmondta, hogy mi történt a tanácsban. Németország és Franciaország aggasztó módon próbál meg az intézmény folyamaton kívül fellépni kaphatunk -e arra biztosítékot, hogy a közösségi módszert alkalmazzák, illetve ön támogatja -e Németország és Franciaország hozzáállását, illetve az Európai Parlament képviselői e, együtt ülnek, e, nemzeti képviselők, egy új struktúra jön erre létre. Van nálunk kolléga. Először is alle aandacht nu gericht op het Tahirplein. Elnök úr. Ami Egyiptomot illeti, minden hír térre szeheződ, szegeződik, de nem szabad megfeledkezni a keresztényekről Európa, Egyiptomban. Január 30-án 11 eh, kopt, keresztény koptot eh, gyilkoltak meg eh, délre Kairótól, templomokat gyújtottak fel, és mindez a kamerák a hatóköre kívül, hatóköre kívül történik. A végkövetkeztetésekben Van Rompuy miért nem mondott semmit a tanács a kop keresztényekről? Ezzel vége van a spontán felszólalásoknak. 14-en szólaltak meg kollégák. Három óra van. A listát követtem. A, abban a sorrendben, ahogy kaptam a neveket is alelnök úrnak adom még meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, egyetértünk dol óra abban, hogy több Európára van szükség, és különösen az energia ágazatban. A bizottságnál örülünk annak, hogy konkrét megfogható eredmények születnek, ez 2014-ig meg fogjuk csinálni az egységes energiapiacot, és 2016-ra megszüntetjük az utolsó energia szigeteket is Európában. Az európai joganyag alkalmazása ügyében a bizottság keményen fog fellépni. Sajnos még nem ültették át egyes tagállamok a Aki Kommunatért, de tenni fogunk róla, hogy átültessék, mert ez mindenkinek érdeke, az egyes országoknak és a polgároknak, és az Európának persze főleg, hogy jól működő energiapiacunk legyen. Ugyanezt mondhatom el az energia hatékonyság kapcsán is, erről is volt szó a tanácsülésen. A következtetések nyíltak, őszinték, bevallják, hogy elmaradtunk a hatékonyság növelése ügyében. Ezért az Európai Bizottság világosan leszögezi, hogyha nem látunk pozitív fejleményeket 2013-ig, akkor a helyzetet alaposan elemezni fogjuk, és kemény, jogilag kötelező célok megfogalmazásával és végrehajtási eszközökkel fogunk fellépni. A következményekben szerintem az a jó a következtetésekben, hogy a miniszterelnökök magukévá tették az energiapolitika ügyének fontosságát, valamennyi tagállam, államfője, kormányfője, és mindannyian egyetértenek abban, hogy meg kell teremteni az energia területen a belső piacot, az energiállátás biztonságát. Szerjusz Volski úrnak válaszolva mondtam ezt. Az energiállátás biztonságra tekintetében két szempontból nézhetjük a kérdést. Hogyan lehet a belső EU politikákkal javítani az energiahatékonyságot, például több interkonnekció megteremtésével, több együttműködéssel, ugyanakkor hogyan lehet a külső, a külpolitika segítségével, a partnerekkel való kommunikáció javításával, az elemzési kompetenciáink javításával hozzájárulni ehhez. És úgy gondolom, hogy az unió tagállamai elkötelezettek amellett, hogy az energia ellátókkal átláthatóbbá tegyük viszonyunkat és jobban együttműködjünk. A déli áramlat nagyon fontos volt ebben a folyamatban, hiszen új energiaforrásokat sikerült Európába kanalizálni, ami a gazdasági irányítás kérdéseit illeti. Igenis, történt előrelépés az utóbbi két évben. Ha az a válság bármi pozitívumot mutatott, nos az az, az hogy rámutatott, hogy mennyire interdependensek vagyunk, mennyire szükség van több együttműködésre és közös gazdasági irányításra. Tehát szerintem igenis előléptünk. Két-három évvel ezelőtt erről a témáról még beszélni sem lehetett, sőt arról sem, hogy a nemzeti költségvetéseket át lehet tekinteni közösen. Ez tabu téma volt és senki nem hitte volna, hogy ilyen hamar napirendre kerül. Ugyanez érvényes a Nemzeti Reformtervek Bizottsági Felülvizsgálata tekintetében. Próbáljuk motiválni, ösztönözni a tagállamokat, hogy egyre ambíciózusabb célokat és stratégiákat fogalmazzanak meg. Tehát egyértelmű, hogy persze ez még mind nem elég, a bizottság ezért üdvözöl minden olyan erőfeszítést, amely még további, még szorosabb gazdasági együttműködés teremt meg a tagállamok között és a gazdasági irányítás új struktúráit. Támogatjuk a tagállamokat abban is, hogy az új területeken is együttműködjenek. Ezek az úgynevezett új területek eddig nemzeti kompetenciába tartoztak, most meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezeket európaivá tenni. Minden gazdasági együttműködést támogatunk, mert minden ilyen együttműködés európai érdek is, a belső piac továbbépítése, és persze főleg a lojális együttműködés a tagállamok és az intézmények, az EU intézmények között is feltétele a több és jobb Európának. Van Rompuy úr megállapításával egyetértek, a bizottság sem kapott semmiféle hivatalos vagy nem hivatalos francia-német anyagot, és ha meg is ismertünk ilyeneket, ilyenről nem beszéltünk a tanácsülésen. A tagállamok vezetői egymással valamennyien együtt leülve beszéltek, és a közös komplex megközelítés modalitásait vizsgálták a következő csúcs szempontjából. Tunézia és Egyiptom. Nagyon bonyolult a helyzet, az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat szorosan együttműködnek, annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket hogyan vessük be eszk hatékonyan, és hogyan erősítsük meg a demokratikus gyakorlatokat, eljárásokat is hozzuk létre ezek intézményeit. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövidnek kell lennem, hiszen az jogosan figyelmeztetett, hogy az elmúlt felszállásom túl hosszú volt. Mikrofon nélkül elhangzott megjegyzés volt. Iránnal kapcsolatban tiszteletre méltó kolléga Emlékeztetni szeretném arra, hogy az Európai Unió úgy döntött, hogy kiegészítő szankciókat alkalmaz, amiért Irán újabb nukleáris kezdeményezéseket vezetett be. Ezek reálisak és hatékonyak voltak, és ismét sikerült a tárgyalóasztalhoz ültetni ennek révén Iránt. Nagyon világos volt tehát az álláspontunk, és nagyon kemény is. Azonban hatékony volt ez a politika, és Aston asszony volt az, aki ezeket a tárgyalásokat jelen pillanatban folytatja és irányítja Iránnal. Ő tulajdonképpen annak a hat országnak az elnöke, akik Iránnal a nukleáris programról tárgyalnak. Tehát nagyon is jelen vagyunk, az iráni kérdés megoldásában, és vállaljuk a felelősségünket is ezen a területen. A versenyképességgel kapcsolatban többen említették azt, hogy van belső, illetve külső versenyképesség is. A belsővel kapcsolatban a Task Force jelentése nagyon sok előremutatást fog jelenteni, amelynek alapján a bizottság a javaslatait meg fogja hozni, és az egész 2020-as stratégia a versenyképesség témája körül forog. Globális szinten sem lehetünk versenyképesek, hogyha belül nem sikerül ezt a problémát megoldani. Néhányan beszéltek arról, hogy új javaslatok vannak a parlamenten belül is, a gazdasági kormányzásra vonatkozólag. Barozó úr és én jelentésem után nagyon érdekes lesz erről beszélni. Majd Búzek úrral leülünk, és talán egy elnöki konferenciáján március második felében meg tudjuk vitatni azt, hogy az Európai Parlament hogyan vegyen részt ezekben a vitákban a döntéshozatal előtt. Az euróövezet és a többi ország. Éppen arra figyeltünk oda a határozatban, hogy azok az tagállamok, amelyek nem az eurozóna tagjai részt vehessenek a gazdasági koordinációban. Tehát, hogyha figyelmesen elolvassák a dokumentumot, akkor teljesen világosan kiderül belőle, hogy az Európai Unió olyan tagállamai, amik az euróvezetnek nem tagjai, valójában konzultációs joggal fognak rendelkezni, és részt vehetnek a gazdasági koordinációban, természetesen bizonyos feltételekkel. Még két megjegyzés. Akik azt mondják, hogy én úgy gondolom-e, hogy mi a véleményem a közösségi eljárásról. Én csak a Lisszaboni szerződésre tudok koncentrálni, és a következtetésekben azt mondtuk, hogy in line of the treaty, azaz teljes egyetértésben, teljesen megfelelve a szerződésnek. Ezt tudom tehát mondani. Az eurozóna válságával kapcsolatban pedig szintén csak a szerződésekre, kizárólag a szerződésekre és semmi másra, mint a szerződésekre tudok hivatkozni. A közel-keleti kisebbséggel kapcsolatban nem véletlen, hogy a nyilatkozat szövege két szer is említi a pluralizmus kifejezést. A pluralizmus az azt jelenti, hogy a demokrácia az nem csak a többséget kell, hogy érintse, hanem a kisebbség vételével és tiszteletben tartásával kell, hogy megvalósuljon elnök. Köszönöm szépen elnök úr, alelnök úr, kollégák, frakcióvezető urak és hölgyek a vitát. Lezárom a mai ülésünket. Köszönöm. Thank you, Mr. President. Mr. Vice President,